szerzőknek adok szót sebastia képviselő úr következik. mr sebastia you have the floor. señora presidenta Köszönöm, elnök asszony. A kongói demokratikus köztársaságban romlik a helyzet, és nagyon súlyos szintre ért el. Kabila elnök hatalmával visszaél, annak érdekében, hogy megőrizze ezt a hatalmat. És ez kiterjedt tüntetésekhez vezetett, a civil társadalmat mozgósította, és az ellenzéki pártok is felemelték hangjukat. A tüntetéseket kíméletlenül eltiporják, vérbefolytják, a hatóságok több haláleset is adódott. A szegénység elviselhetetlen mértékű ebben az országban nagyon sokak számára, folyamatosan egy, egy alacsony szintű, de folyamatos háború folyik, polgárháború folyik, különösen az, az észak keleti részében elviseltetlen a helyzet. Örülök annak, hogy megszületett az állásfoglalás, mert a legtöbb frakció jegyez, és amely felhívja a kabinő elnököt, hogy tartsa tisztelben az emberi jogokat, saját hazája a jogszabályait, és felhívja őt, hogy ne a nép akarat ellenére nem maradjon hatalmon erőszakos eszközökkel, és tartsa be az alkotmányt. Ebben az állásfoglalásban szeretném, ha utalnánk a a asfenyi kincsek kereskedelmére, amely nem pusztán politikai kérdés, hanem morális és gazdasági kérdéseket is érint a vérrel fizetett kincsekről van szó. Képviselő úr, Mékel képviselő úr következik egy percben. moment fordulóponthoz érkezett a kongói köztársaság politika helyzete. Hónapok óta a tudósok, politikusok, újságírók, sőt Kabila kormány partnerei is, a koalíciós partnerei is kérik, hogy változzon a helyzet, módosítsák az alkotmányot. Bár Kabilának nincs már politikai jövője, mégis igyekszik mindenképpen ragaszkodni hatalmához. És ekközben romlik a politikai klíma, a helyzet és az emberi jogok helyzete ebben az országban. Egy bölcsesség érvényes csak hallgatás uralma érvényesül Kongóban, mindenkit üldöznek, aki felemeli hangját, akár meg is ölik azok a fiatalok, akiknek a nevét megjegyzem, Fred Bauma és Yves a nevét emelném ki, akik évek óta börtönben vannak, mert felemelték szavukat. Fel kell hívjuk a kongói kormányot, de saját tagállamainkat és a tanácsot is, hogy aktívabban lépjenek fel, hogy egy inkluzív párbeszéd, politikai párbeszéd jöjjön össze. Mindenkinek érdeke, hogy stabil, demokratikus jogállam érvényesüljön Kongóban, és ez megérdemlik azok a kongóiak, akik régóta szenvednek. Korau képviselő úr következik egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. A demokratikus Kongó esetében azt látjuk, hogy a demokráciát lábbal tiporja Kabila elnök úr megpróbálja lelassítani a választási folyamatot, hogy meghosszabbítsa a mandátumát természetesen ez alkotmány ellenes. Egy olyan országról beszélünk, amely amely nagyon jól mutatja, hogy az Európai Unió külpolitikája milyen következetlen. Egy, nézzük meg, hogy hogyan folyik a kereskedelem az Európai Unió és Kongó között. Meg kell győződnünk arról, hogy az alkotmány tiszteletben tartják, illetve a legutóbbi választási misszió ajánlásait is követik. És így megakadályozhatjuk Kabila elnök harmadik mandátumát. Láttuk az igazságtalan fogvatartásokat, véget kell vedni ennek a folyamatnak. Beszólunk Gabriel képviselőasszony egy percben. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! A napi renden sürgősségi állásfoglalás a kongói helyzettel, választások keleti helyzettel fog, foglalkozik. Az elkövetkezendő hónapok nagyon fontos szerepet játszanak, mind az ország, mind a nagy tavak régiója számára. Szeretnék a szövegről beszélni először is, ami a választási eljárást illeti. Ragasz, nagyon fontosnak tartom a választási megfigyelő missziót, amely 2011-ben, és 2014-ben volt, ezt folytatjuk. Nagyon fontos az elnököt és a kormányt emlékeztetni a felelősségükre. Egy választási ütemtervre van szükség, költségvetésre van szükség, illetve az alkotmány tiszteletben tartására a másodszor, ami a biztonságot illeti, a, a MONUSCO mandátumának fenntartását nagyon fontosnak tartom, illetve a civilek védelmét harmadszor regionális dimenzió. Az Európai Unió és az Afrikai Unió mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a régióban a stabilitást biztosítsa, és ne kerüljön sor eszkalációra. Köszönöm. Képviselőasszony, Garánc képviselő úr következik, szintén egy percben. Oui, merci, madame la présidente Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell védeni az állampolgárokat, és az alkotmány pontosan ezt a célt szolgálva, különösen akkor, hogyha a vezetők nem megfelelő útra lépnek. Ezt, ezt látjuk a Kongó esetében. Az alkotmányt módosítani kívánják azért, hogy a kilépő elnök számára egy harmadik mandátumot biztosítsanak és az Európai eh, Parlament ezért a e plenárisára tűzte ezt a kérdést. Eh, emlékezzünk, az Európai Unió figyelemmel követi a kongói demokratikus átalakodást rögtön a kezdetektől fogva nagyon fontos körülmények, figyelemmel követük a körülményeket a választások kezdeténél, illetve a demokrácia megerősítését próbáltuk előirányozni. Nagyon fontos, hogy a vezetők figyelmét fölhívjuk, hogy a demokratikus úti tervet kell követniük. Thank you. The next speaker is Madame Sandra Rodriguez asszony kapja meg a szót Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy elég gyenge állásfoglalás, nagyobb, jobban bele kellene menjen a részletekbe, bizonyos aspektusokat tekintve, amelyek szintén emberjogi jogsértéseket vetnek fel eh, Kongói Demokratikus Köztársaságban. Eh, a multik eh, a fegyveres konfliktusokat finanszírozzák. Tavaly a az ENSZ környezetvédelmi programjának az igazgatója azt mondta, hogy az, az ásványkincsekből származó bevételek két százalékát a fegyveres erőkre kapják meg. Emellett az erdőgazdálkodása, illetve, gazdálkodás, illetve bányászati szerződéseket is felül kell vizsgálni, és biztonságosá kell tenni a természeti kincsek termelését. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. A kongói alkotmány eh, szerint a 90 napon belül választásokat kell tartani. Eh, Kabila eh, elnök mandátuma lejár. Ő azonban megpróbál hatalomban maradni, és ez instabilitáshoz vezet az országban. 2015. januárja óta <clears throat> nagyon nagy elnyomás éri azokat, akik ellenzéki hangokat ütnek meg. Fontos Tanácsnak azt követeljük, hogy a kongói hatóságok minél gyorsabban vezessék be a szabad, az alkotmány tiszteletben tartó választások körülményeit fontos szerepet játszik itt az alkotmány. Az Európai Uniónak támogatnia kell ezt a folyamatot, és célzott szankciókat bevezetni, hogyha ez nem teljesül, illetve a MONUSZKO mandátumát meghosszabbítani. Köszönöm én is köszönöm képviselő asszonynak és azt is hogy ilyen korrektül gyorsan mondta el a véleményét. preda képviselő úr következik szintén egy percben. doamnă președintă aș vrea să insist asupra nevoii de a organiza. köszönöm szépen e, elnök asszony e, szeretném elmondani hogy mennyire fontos a, e, az év vége előtt megtartani a választásokat Kongói Demokratikus Köztársaságban az alkotmány írja ezt elő, és azt gondolom, hogy kompromisszumok nélkül követni kell ezt az előírást. Kabila elnök egy választás előtt áll, az alkotmányt tiszteletben tarthatja, ami tiszteletben kellene tartania, ami azonban korlátozna a mandátumát, a másik oldal pedig, hogy megkísérel hatalmon maradni bármi áron. Én azt remélem, hogy az első opciót választja majd, és tiszteletben tartja az alkotmányt, mert ha nem, attól félek, hogy a burundi forgatókönyv ismétlődik meg. Ez a kísérlet, ez, amely arra irányul, hogy valaki örökre a hatalmon akar maradni, ez ellentmond az alkotmánynak. Köszönöm. Köszönöm. Angel képviselő asszony következik egy percben. Merci en rdc les élections présidentielles représentent le plus grand. a kongó esetében a választási az elnök választás az egyik leg, legnagyobb demokratikus esemény. A kormánynak sürgősen létre kell hoznia egy választási úti tervet, amelyben az alkotmány tiszteletben tartják. Felhívjuk a hatóságok figyelmét arra, hogy tiszteletben kell tartani a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, illetve a vélemény nyilvánítás szabadságát, ezek demokratikus értékek. Joseph Kabila elnök úrnak ezt követnie kell, nagyon nagy hatással lesz majd egész Közép-Afrika jövőjére az, hogy mi történik Kongóban. A politikai foglyokat szabadon kell engedni, az alkotmány értelmében kell eljárni. Az Európai Unió számára fontos, hogy figyelemmel kövesse ezt a folyamatot, és... Uh, Mr. Nart is the next speaker. Nárt úr a következő. Köszönöm, elnök asszony. A kongói köztagos köztársaság témáját napirendre tűzni furcsa. Voltak éppen nem is köztársaságra van szó nevét megtagadva, egyfajta fegyveres testület által irányított csoportosulásnak nevezhetnénk inkább ezt az államformát. És nem is fedi le a teljes, az ország teljes területét a, a kormány hatalma, úgyhogy maga a név egyfajta irónia. Ugyanakkor egy nagyon gazdag, ásánk hát is van nagyon gazdag ország, mely nagyon gyengén fejlett társadalmat és gazdaságot mondhat magáinak. 6 milliárdot költöttek el az ország segélyek formájában az elmúlt években, miközben a kormány elnyomja a lakosságot, és a hadsereg folyamatosan zaklatja a lakosságot. Garantálnunk kell, hogy a 6-os, 9-es és a 96-os pontja a kotonói megállapodásnak érvényesüljön, és meg kell szüntetni az EU támogatást addig, amíg nem alakul át az ország. Köszönöm. Venta képviselő úr következik egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem stabil a demokrácia helyzete, illetve az emberi jogok helyzete Kongóban, és ez megkérdőjelezi a következő választások igazságosságát. A 19 éves kabina dinasztia végét jelentheti ezt a, ez a választás, azonban látjuk, hogy hogyan lépnek föl a hatósági erők. Az ellenzék is arról számol be, hogy mindent megtesz az elnök annak érdekében, hogy hatalmon maradjon. A természeti erőforrások sajnos az emberi jogi sértésekhez vezetnek, és nem pedig az emberek érdekében használják föl ezeket. Fontos, hogy az Európai Unió nyomást gyakoroljon erre az országra, és megfelelően nyomon kövesse a választásokat, a társadalom és az ellenzék megfelelő helyzetbe kerüljen ahhoz, hogy igazságos választásokra kerüljön sor. Következik. Uh, uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Kabila elnök úr régóta hatalmon van, két mandátumot töltött be, és úgy tűnik, hogy ezt folytatni kívánja. Méghozzá nem igazságos módszerekkel, ennek következtében politikai feszültség, honol, illetve erőszak. Az alkotmányt meg kell védeni ebben az országban, és megfelelően le kell bonyolítani a választásokat a következő évben, hiszen, hogyha ez nem történik meg, akkor Kongót nem nevezhetjük demokratikus közösségnek, hanem e, ennek az ellenkezője lesz majd igaz. Gazdag az ásvány kincsekben ez az ország, és sajnos azt látjuk, hogy a lakosság mégis iszonyatosan szegény. Az ENSZ képviselőnek folytatnia kell a munkát. Köszönöm képviselőtársamnak, átérünk a kezdélyi eljárásra E, tekintettel arra hogy önök milyen zajosak és milyen hangosan foglalják el a helyüket és arra hogy az idő előrehaladt nem tudok mindenkinek szót adni. petir képviselő asszonynak adok szót. gospođo predsjednice gospodine povjereniče podržam. köszönöm szépen elnök asszony tisztelt biztos úr támogatom ezt az állásfoglalást hiszen rendkívül súlyos a helyzet kongóban. a humanitárius e, szervezetek abból indulnak ki, hogy 7,5 millió ember nem fér hozzá eh, kórházi ellátáshoz, illetve ipóvízhez, és eh, nagyon sok gyerek nem tud iskolába járni. A konfliktusok és a katonai, eh, a katonai konfliktusok nagyon sok embert kényszerítenek arra, hogy országon belül meneküljenek. Nem sokára parlamenti választásokra és elnökválasztásra kerül sor. Ez az első demokratikus aktus több évtizedes civil polgárháború után és erőszakos események után. Köszönöm. Köszönöm. De Nano képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy Kabila elnöknek körül kellene egy kicsit néznie. Sajnos más példák is vannak Afrikában. Olyan elnökök, akik örökre ott hatalmon akarnak maradni, és akik módosítják az alkotmányt. Így, ez volt így, így volt ez Burkina Fázóban, és nagyon súlyos következményekkel. A nép követelte a demokrácia megvalósítását, és ez egy mozgalmat indított el demokratikus rendszerre van szükség, az nép szenved ennek hiányától. Az Európai Unió Afrika partnere, hiszen kettős irányba mutatnak az érdekek, de nagyon ébernek kell lennünk az, az afrikai demokrácia helyzetét illetően. Köszönöm. Képviselőtársaim, ezzel a kezdi eljárás végére értünk. Hán biztos úrnak adom meg a viszontválasz lehetőségét. Biztos úr, öné a szó képviselőtársaimat arra kérem hogy maradjanak csendben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlök mindenkit. Az Európai Bizottság üdvözli a lehetőséget, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság emberi jogi helyzetét megvitassa, és várja az Európai Parlamenti állásfoglalás elfogadását. Ez a politikai folyamatot tárja föl a választásokat megelőzően, illetve rávilágít az emberi jogi kérdésre ebben az országban. Kongó óriási kihívásokkal terhelt történelemre tekint vissza, gondolok itt a biztonsági kérdésekre, Mukwege úr eljött ide a parlamentbe, és elmondta, hogy a nők teste a téré vált, igaz ez Kongó esetében, és valóban humanitárius válságot tapasztalt ez az ország. Az ENSZ egyik legkomolyabb békefenntartó műveletéről beszélünk a MONUSCO esetében, egy igen kiszolgáltatott és bizonytalan helyzetben. A 2006-os választások óta némi előrelépést tapasztaltunk, a gazdaság növekedett, és keleten bizonyos fegyveres erőket visszavertek, és életképes regionális intézményeket próbáltak létrehozni. Azonban keresztúthoz érkezett ez az ország, a 2016-os esztendő elnökválasztási év kellene, hogy legyen, azonban az ellenzék és a civil társadalom attól fél, attól tart, hogy az alkotmányos határidőket nem tartják be. Politikai konszenzusra van szükség, megfelelő lépéseket kell tenni a inkluzív és átlátható választások lebonyolítása érdekében. Ez nem jelenti azt, hogy a kormánynak és az ellenzéknek minden politikai kihívást illetően egyet kell értenie. Azonban nem jelenti, azonban azt jelenti, hogy megfelelően el kell jutni a választásokhoz. A demokráciát működtetni kell, ez rendkívül fontos. Sajnos a tüntetéseket, a békés fellépéseket megtorolták, és úgy tűnik, hogy az alapvető szabadságjogok forognak kockán. Sérülnek az emberi jogok, és jó pár esetben az igazságszolgáltatás aránytalanul szigorú volt. Ezért nyilatkozatot adtunk ki Kincseszában március 8-án fölhívtuk a kormány figyelmét, hogy tartsák tiszteletben a feladatukat, a kötelezettségvállalásukat, csökkent, csökkentek a, csökkent a nyersanyagárak, illetve ennek következtében az ország bevétele, illetve a közszolgáltatások is sérülnek. Elidegenélést, elidegenedést tapasztalunk, és ellen, ö, ellenkező hangokat. Ez azt jelenti, hogy hogyha a hosszú távú partnerséget kívánunk megvalósítani, akkor támogatnunk kell azt az országot. Nem csak anyagi segítségről van szükség, hanem politikai és diplomatikai, diplomáciai tevékenységekről, aktív partnerségről az afrikai eh, régió szereplőivel illetve a nemzetközi közösség fellépésével. Átfogó megközelítésre van szükség, és ennek keretében első helyen szerepelnek az emberi jogok, felismerjük az ENSZ céljait együttműködünk az ensz a Kongó kérdésében, támogatjuk az emberi jogvédőket, illetve harcolunk a büntetlenség ellen, hosszú távra tekintünk, és az ágazati reformokat, a konfliktus elkerülését tartjuk szem előtt, ugyanígy a szociális fejlődést is. Ezen kívül Politikai párbeszédet kívánunk folytatni a hatóságokkal zárásképpen, tisztelt asszony. Úgy érezzük, hogy Kongó számára csak akkor lehetséges az, hogyha megfelelő, hogy megfelelő útra teljen, hogyha a demokráciát, az emberi jogokat tiszteletben tartja. Kongó jövője elsősorban az állampolgároké, ezért az ő hangjukat hallatni kell, mindenféle közbeszédben, illetve a választási urnáknál is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt segítsük. Az európai parlamenti állásfoglalás időszerű, üdvözlöm, és nagyon örülök annak, hogy ennyire odafigyeltek a beszédemre. Köszönöm szépen, biztos úr! Elnézést kérek nyilvánvalóan a kollégáim, képviselőtársaim nevében, hogy ilyen magas volt a zaj de tudja biztos úr amikor seven hundred and fifty one képviselő megérkezik akkor önmagában magas a zaj e, és hát e, nem sikerül teljesen csendben megtenni ezt. képviselőtársaim a vita lezárásához seven állásfoglalási indtvány érkezett hozzám a vitát ezzel lezárom tájékoztatom önöket hogy nemsokára szavazunk a kérdésről a napirendi pont után pedig a szavazásra kerül sor rögtön.